Okay, dear colleagues. Rendben, kedves kollégák. Kezdjük. Kezdjük meg a rendkívüli ülésünket, az INTA rendkívüli ülését. Általában nem kedvelem itt a Strasburgi rendkívüli üléseket, de a trilógusok befejezése miatt alakult ez így, hogy ma kell megtartanunk az ülést. Az első pontunk a napi rend elfogadása. Van-e ezzel kapcsolatban változtatási igény, javaslat, tessék? Mikrofont. Äh, äh, ähm, szeretném a két szavazást, a 10-es és 11-es az azt hiszem. A Mar- Marokkóval kapcsolatban szeretném elhalasztatni. Point, to... Tehát a kérés úgy hangzott, hogy a 10-es, 11-es napirendi pontunkat halasszuk el, illetve vegyük le a napirendről. Ezt vagy három tag, vagy egy frakció javasolhatja, illetve szavazhatja meg. Itt számolom az emelkedő karokat, már legalább hatan, úgyhogy akkor meg kell szavaznunk ezt, a, ezt az igényt. Ki támogatja? Ki szavaz amellett, hogy a 10-11-es napi rendi pont kerüljön le a napi rendről? Talán jobb, hogyha elektronikusan ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. talán én is használhatnám a kártyámat, lezárom a szavazást, és egyértelműen elutasította a többség. Tehát marad a napi renden. Van-e más igény? Módosítási javaslat a napi rendel kapcsolatban nincsen. Akkor következik a második rendi pont, az elnök közleményei. A közleményem, hogy minden szükséges nyelven rendelkezésre áll a tolmácsolás. Rátérhetünk a szavazásra, az első témára, az Európai Unió csatlakozása a Lisszaboni megállapodás Genfi szövegéhez, ami a híres GI témakörnek a tartozéka, és egyben szavazunk, elektronikusan megnyitottam a szavazást. And the vote is... Most le is zárom a szavazást. És egyhangú többséggel elfogadtuk. Begin asszony, gratulálok. És ehhez kapcsolódik az is, hogy a második jelentés, amiről szavazunk, a második jelentéshez kapcsolódik, nagyon sok módosítóval kezdjük, a hetes módosítóval mellette kiszavaz, kiszavaz ellene, kitartózkodik, elutasítottuk. Nyolcas, kiszavaz mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. Kilences mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtok. Tízes mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtok. Tizenegyes mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtok. Tizenkettes mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. Tizenhármas mellette, ellene, ki elutasítottuk. 14 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. 15-ös mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 16-os mellette, ellene, ki tartózkodik, elfogadtuk. 17-es mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. 18 mellette, ellene, tartózkodok, elutasítottuk. Egyes mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Hármas mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Kettes mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Négyes mellette, ellene, tartózkodok, elfogadtuk. Ötös mellette, ellene, tartózkodok. Hát, azt gondolom, hogy mintha elutasítottuk volna, ellenőrizzük. Tehát megnyitom a szavazást az ötösről. Lezárom a szavazást és egyértelműen elutasítottuk. Hatos mellette, ellene tartózkodók, elutasítottuk. És a végszavazást elektronikusan megnyitom. Lezárom a szavazást, és szintén egyhangú többséggel elfogadtuk. Hansen úr, gratulálunk! Nos, akkor következik az ötös pontunk, ami egy januári szóbeli kérdés, dömping ellenes intézkedés Kolumbia részéről, elektronikusan szavazunk egyben, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. és ezt is nagyon egyértelműen elfogadtuk. Hatos pontunk a következő. A trilógus eredménye. A külföldi befektetések átvilágításának a keretéről. Nos, megkaptuk a jelentést, illetve a, az eredményt, és Először is szavazunk azonban elektronikusan a jelentésről, úgyhogy meg is nyitom ezennel a szavazást. Most pedig a szavazást ezennel lezárom. És valóban nagy többséggel elfogadtuk. Pruszt úr, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Először is meg szeretném köszönni önnek, az INTA elnökének, hogy ilyen hatékonyan irányította a trilógust, ami részünkről a parlament részéről, illetve Butikoffer úrnak is köszönöm szépen a fontos segítséget, amelyet számunkra biztosított, illetve köszönöm az árnyék előadóknak is az elvégzett közérdekű munkát, és ebben a kérdéskörben gyorsan tudtunk előrelépni. Ez pedig szerintem annak köszönhető, hogy az európai polgárok és a vállalkozások érdekeit tartottuk szem előtt. És véget vetünk, hogy így mondjam, az európai naivitásnak a a nomád alkalmazások terén, a védelmi ágazatban, és Európa sokkal hatékonyabban felfegyverkezik a globalizáció hátrányai ellen, mert mindig is a munka minőségét tartottuk szem előtt, e tekintetben nem akartunk engedni, és konkretizálódott a plenárison is a mai nappal az eredményt, tehát köszönöm szépen mindenkinek több oldalról az elvégzett munkát. Pruszt úr, köszönöm szépen. Nem Pruszt, hanem Pruszt. Rendben. Nagy, nagy siker ez a jelentés az Európai Parlamenti Delegáció részéről. A hetes pont szintén egy parlamenti siker, egy másik trilógus. A horizontális védelmi záradékok, illetve vonatkozó rendelet. Erről szintén egyben szavazunk, megnyitom a szavazást elektronikusan. Le is zárom, és egyértelmű többséggel elfogadtuk a trilógus eredményét. Fjellner úr, az előadó, nincs most jelen, de a távollétében is gratulálunk neki. Point 8. Nyolcas napi rendi pontunk, a harmadik háromoldalú tárgyalás. Letehetünk a pontot. Nagyon sok munkát végeztünk az elmúlt hónapban. Szinte hetente újabb trialógus különféle témákban nekem is kicsit stresszes hónap volt. Ez az első Brexit-tel kapcsolatos joganyag. kontingensekről és azok arányos felosztásáról. Remélem, hogy nem fog hatályba lépni, de hát ugye senki nem tudja, mi fog történni Nagy-Britanniában. Nézzük csak meg. Megint, megint csak egy szavazásra kerül a sor, meg is nyitom a szavazást. És most lezárom a szavazást. Nagy, nagy többséggel elfogadtuk az anyagot. Köszönjük szépen az előadónak A három, három oldalú tárgyalást lezártuk. 9-es napi rendi pontunk. Egy ajánlástervezet az Európai Unió és Kénia népköztársaság között az egyes baromfi hús készítményekre vonatkozó kedvezményekről. Erről megint csak egy szavazatunk van, elektronikusan megnyitom a szavazást. És lezárom a szavazást. Megint csak. Egyértelmű többséggel fogadtuk el az anyagot. Gyula, gratulálunk! Most pedig tízes napi rendi pont. Két megjegyzésem van mielőtt a 10-es, 11-es pontról szavazunk. Múlt csütörtökön kaptam egy le- levelet Moszkovicsi biztos úrtól, amely tartalmazza a Digitaxud és a marokkói közti levélváltást. A nyugat-szaharából érkező termékek nyomon követésének javításáról az INTA szakbizottság igényelte ezt a mechanizmust, ezért küldtem levelet és annak mellékletét, amelyben az INTA koordinátorok kérdezik, hogy elegendő-e, hogy a morokkói állásfoglalást szavazásra bocsáthassuk és koordinátorok nagy többsége azt válaszolta, hogy igen, elegendő, szavazásra bocsájthatjuk. Ezért tűztem napirendre. Második megjegyzésem. Vita zajlott. Az előadó függetlenségét illetően. azt tettem, amely a hatáskörömbe tartozik, és ezt a bizot, parlament külön bizottsága vizsgálja majd. Lalont asszony azonban nem vállalja a felelősséget a, az anyagért a továbbiakban, ezért Marikus Galka vette azt át tőle. Köszönöm szépen. Zsadó úr, uh, A zöld frakció részéről teljesen egyértelműen arra kértük a szocialistákat, hogy függesszük fel a szavazást, mert Lanond asszony kivonult a jelentés mögül, és ez egy, egy nyilvánvaló összeférhetetlenség minimum meg kellett, hogy tegyen ennyit, de a jelentés ugye összeférhetetlenséggel érintett, és mivel összeférhetetlenségi háttérben készült az egész, a zöldek nem fognak részt venni a szavazásban. Köszönöm. Köszönöm, mondja az elnök. Tovább mások nem kértek szót, ezért meg is kezdjük a szavazást. Az első módosító 61-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 62 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 63 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 64 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 64-est ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 8-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 9-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 78-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 79 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 81-es mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, tízes kompromisszum mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, 88 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 89 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 90-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 91 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, 92 mellette, ellene tartózkodás. Szerintem elutasítottuk, ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást. És lezárom a szavazást. Elutasítottuk. 93 mellette, ellene, változkodás, elutasítottuk. 11-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 12-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 105 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 107 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 106 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 108 mellette ellene tartózkodás, elfogadtuk. 13-as kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 14-es kompromisszum mellette, elnézést, 111-es módosítót kihagytuk, tehát 111 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk. 14 es kompromisszum mellette, ellene, Elnézést kérek, 112-est is kihagytuk, tehát 112-es módosító mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 14-es kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, 119 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, 15-ös kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 16-os kompromisszum mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 131 mellette, ellene, tartózkodás. Ezt ellenőrizzük, szerintem elfogadtuk, de ellenőrizni kell, 131-es módosító, megnyitom a szavazást. és lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Van három azonos módosító, 132, 133, 134 számmal mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk. Százharminchét mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 138 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 17-es módosító kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 145 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 147 mellette ellene tartózkodás elutasítottak, 18-as kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 146 két részben, mert a második része fogyott, az elsőről szavazunk, mellette, tehát 146 mellette, el, első része mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk. 136 mellette, nem, erről nem kell szavazni, 157 mellette, ellene, tartózkodás, ellenőrizzük elektronikusan, 157-es, megnyitom a szavazást. És lezárom a szavazást. Elfogadtuk. 160-as és 161-es mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk 162 mellette Nyugi, nyugi, csak figyeljünk. 162 mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk 163 mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk. 168. Látom, hogy figyel, 100, tehát 19-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 168 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 169 és 170-es mellette ellene, tartózkodás elutasítottuk, 171 mellette, ellene, tartózkodás el, elutasítottuk, 172 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 173 mellette, ellene, tartózkodás elutasítottuk, 5-ös mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, 9-es mellette, ellene tartózkodás elutasítottuk, tízes mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, tizenegy mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, tizenkettő mellette ellene tartózkodás. Hmm, ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. és lezárom a szavazást. És elutasítottuk. Egyes kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 16-os mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 17 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette a 17-est ellenőrizzük elektronikusan. Lezárom a szavazást. Elutasítottuk. Kettes kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 21 mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk. Hármas kompromisszum mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk. 26 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 4-es kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 33 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 34 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 35 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 36-os mellette ellene tartózkodás. Elutasítottuk 37-es mellette ellene tartózkodás. Elfogadtuk 35-ös kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 44 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk. 45 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 46 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk. 47 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 6-os kompromisszum mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, 58 mellett, 48 mellette ellen tartózkodás elutasítottuk, 53-as mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 54 mellette ellene tartózkodás elutasítottuk, 55 mellette ellene tartózkodás. Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük elektronikusan, megnyitom a szavazást az 55-ösről. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. ezért az 56-os okafogyott, 57-es mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 58 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 59 mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk egyes mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk 2-es mellette, ellene, tartózkodás, Szerintem elfogadtuk, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást. Elfogadtuk. Hármas, mellette. Helene, tartózkodás, elutasítottuk. Most jönnek a vélemények. Az Agri részéről egyes, mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk kett, négyes, mellette, ellene, tartózkodás. Elfogadtuk ötös, mellette, ellene, tartózkodás. Elutasítottuk Agri 6 két részben, első része, mellette, ellene, tartózkodás elfogadtuk, második részre, mellette, ellene, Szerintem elfogadtuk, ellenőrizzük elektronikusan. Agri 6-os módosítójának második része megnyitom a szavazást. Lezárom a szavazást egyértelműen elfogadtuk. Agri 7 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Agri 9 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Agri 11 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Agri 13 mellette ellene tartózkodás elfogadtuk, Most pedig a Halászati Szakbizottság véleménye jön, módosító jönnek. Az első, a hármas számunk mellette, ellene, tartózkodás, elfogadtuk, hatos mellette, ellene, tartózkodás, elutasítottuk, AFET 1 egyes mellette, ellene, tartózkodás, Elfogadtuk AFET 2 mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk AFET 3-as mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk AFET 5-ös mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk AFET 7-es mellette, ellene tartózkodás. Elfogadtuk AFET 8-as mellette, ellene tartózkodás elfogadtuk, AFET 9-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk, AFET 10-es mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk, AFET 12 első mondata, mellette, ellene tartózkodás, elfogadtuk, most pedig az állásforgásról egészében szavazunk, megnyitom a szavazást elektronikusan. és lezárom a szavazást. Egyetemen elfogadtuk az anyagot. 24 igen szavazattal gratulálok. Majd az Káke kollégának. Akkor most a 11-es napi rendi pont következik. Ötös módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, Nyolcas módosító mellette, ellene, tartózkodók elutasítva, és aztán következik három azonos módosító, hármas, négyes, hatos mellette, ellene, tartózkodók elutasítottuk szerintem, de ellenőrizzük. Megnyitom a szavazást a 3-asról, 4-esről, 6-osról. Lezárom. Elutasítva. Egyes módosító mellette, ellene, tartózkodók, elutasítva. Kettes módosító mellette, ellene, tartózkodók, elfogadva elutasítva, és akkor az állásfoglalás egészéről elektronikusan szavazunk. Lezárom. Elfogadtuk. Köszönöm szépen. Godleaf, elfogadtuk a kvótákkal kapcsolatos jelentésedet. Gratulálok! 12 napi rendi pont egyéb kérdések. Az én táblázatomban itt nem szerepel semmi. A következő ülés január 23-án lesz mindenkinek kellemes karácsonyi ünnepeket kívánok.